Io comincio. Dear colleagues, we can uh, start. Kedves kollégák, kezdjük az ülést. Kezdjük a napirend elfogadásával. A módosított napirend tervezetet pénteken kiküldtük, hogyha nincsen ellenvet egyetértés, akkor a e, módosított napirendtervezetet elfogadhatjuk. Van néhány bejelenteni való. Szeretném fölhívni a figyelmüket néhány meghallgatásra, illetve mm, workshopra, amelyre, mm, amelyen részt vehetnek a kollégák lesz egy közmeghallgatás a e, közlekedési bizottsággal együtt a közlekedési zajkibocsátásról, október 11-én, aztán a neurológiai agy rendellenességgel kapcsolatban lesz szintén október egy meghallgatás, illetve az ITRE szakbizottsággal csütörtökön, október 13-án szintén lesz egy meghallgatás. A mai ülést 16 nyelvre tolmácsolják, és az e-meeting applikáció megtalálják az ülés dokumentumait, és a és az ülést interneten lehet hallgatni. A koordinátorok döntéseit körbeküldtük, hogyha nincsen ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekinthetjük. Most pedig a 106-os ponttal kapcsolatos kifogásokról fogunk beszélni, és meg is adom a szót Bastásznak, a társelőadóknak. Az első Bastász, tessék. Igaz. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Több kollégámmal együtt valóban kifogást nyújtottam be a bizottság azon javaslata ellen, hogy engedélyeket adjon ki GMO kukoricákkal kapcsolatban a 1507-es eh, esetében, azután a Monsanto Mon 810-esével eh, eh, kapcsolatban, és két kifogást benyújtottunk import ügyekben, az egyiket a géntechnológiával módosított MON 813-as terméket, vagy gyapot és abból készült termékek forgalomba hozatalával kapcsolatban. A miniszterek tanácsa úgy döntött, hogy nem készít véleményt. A gyamottal kapcsolatban 16 tagállam nem beszavazott vagy tartózkodott, és ez a 16 e, tagállam az európai e, népesség 61,7 e, százalékát teszi ki. Mond 810-el kapcsolatban 61,09 százalékát teszi ki a lakosságnak az a 15 ország, aki mer szavazott a, nincsen elég toxicitás vizsgáló tanulmány, és a kockázat értékelés sem volt kielégítő. A következőkben a termesztési engedélyezések kívánnék foglalkozni. Itt a kifogásunkat egy állásfoglalóba szeretnék foglalni, és három pontot hangsúlyozni ki mindenek előtt. Mindenek előtt a BT11-es kapcsolatban a glikoszinát és ammónium herbicid keletkezik, ami toxikus hatású, és a 2009-es pesticid rendeletet kell alkalmazni az engedély meghosszabbításakor. A glifozinát, ahogyan önök is tudják, 2017-ben már nem forgalmazható. A dossziéban egy másik elem a lokális mortalitás kapcsolatos különböző organizmusok, illetve védett állatok e, esetében. A bizottság a lokális mortalitás esetében fél százalék alatti határértéket akar meghatározni, a BT11 és a MON 810-es esetében pedig azt mondja a bizottság, hogy 5 méter, 5 méter kell, hogy legyen egy BT11 és egy MON, MON 810-es illetve a védett eh, eh, habitat között. De a szakértői vélemények szerint ez a távolság 20 méter kell, hogy legyen, ami négyszer eh, annyi, mint az 5 méter. Az 1507-es esetében a bizottság mind csak 5, 5 métert mond, az EFSA pedig itt 30 méter távolságot ajánl. Nagyon önkényes a bizottságtól ez a távolság meghatározás, és ez volt az egyik oka a kifogásunk benyújtásának. És végül a leginkább aktuális kérdésre térnék rá. 2005-ös véleményében az EFSA azt mondja, és most angolul idézem, a kukoricának nincsen keresztkompatibilis kompatibilis vadrokona az Európai Unióban. De hát a, tudjuk, hogy igenis Spanyolországban teocint előfordul, és Franciaországban is, és ezek a teocint, vagy natív kukoricák igenis megfertőződhetnek, szennyeződhetnek transzgénekkel. Ez Spanyolországban valóban ezt meg is figyelték a teocintekkel kapcsolatban ezért ez nagyon nagy kockázatot jelent a gazdák és a környezet számára egyáltalán. A hogyha herbicid rezisztens és rovarrezisztens rezisztencia alakul ki, ez veszélyeket jelent. 2016-ban azzal fordultunk az EFSA-hoz, hogy a három előttünk fekvő módosított termék kapcsolatos kockázatokat még egyszer mérje fel. Szeptember végéig kellett volna elkészülnie a kockázat felmérésnek, és a jövő múlt hét végén végén el is készült a DEFSA szakvéleménye. Hogyha ezt elolvassuk, akkor látjuk, hogy a kulcsfontosságú adatok, amelyek a kockázat értékeléshez kulcsfontosságok, egyszerűen hiányoznak. Több hibridet állítanak elő, és géncserékre kerül sor. Másodszorban a transzgének átvittele fajtáról fajtára történik, és a teocintek, a natív kukoricák több toxint termelnek, mint az eredeti kockáz, kukoricafajta, és ezt a típusú kockázatot soha nem vizsgálták. Az EFSA véleménye arról, hogy a teoszintet hogyan lehetne ellenőrizni, nem kellően megalapozott, hiányoznak az adatok. Az adatok az azt mutatják, hogy a teoszintek száma nagymértékben megnőtt 2014 és 2015 között a létező kontroll lehetőségek ellenére. Az EFSA szerint azonban minden biztonságos, és az EFSA ennek a dossziének a kapcsán egy olyan forgat forgatókönyvből indul ki, ami e, egy az elképzelhető forgatókönyvek közül. Szerintem nagyon gyenge az EFSA szak, szakvéleménye, és azért azt mondom, hogy ez egyel több ok arra, hogy egy politikai jelzést, üzenetet fogalmazzunk meg, és kifogást nyújtsunk be a bizottság javaslataival szemben amelyek nem kellően megalapozottak, és amelyet a miniszterek tanácsa sem e, támogat hogyha ezt a kifogás teret nyer, akkor ez valóban egy erős politikai üzenet lesz. Köszönöm, Pányó úr következik. Euh, Elnök úr, kedves kollégák! Guillaume Balázs kollégám nevében szólok ma, aki társ előadója ennek az anyagnak, sajnos most nem tudott jelen lenni. Öt kifogást emeltünk, emlékeztetek erre, a Monsanto és Bayer közötti fúziót illetően. A multinacionális célja az, hogy az összes GMO magot, vetőmagot birtokolja, és ez a közegészségügyet valóban veszélyezteti. Az összes előjogokkal élnek ezek a cégek azért, hogy, vagyis az összes előjogunkkal mindenképpen élni kell azért, hogy megakadályozzuk ezt a fúziót, hiszen ez az összes európai állampolgár egészségét veszélyezteti. Ami az öt kifogást illeti, emlékeztetek arra, hogy a GMO engedélyeztetés szabályai nem demokratikusak az Európai Bizottság eh, Jean-Claude Juncker elnök már elmondta, hogy eh, ezek a szabályok nem igazán jók, és eh, a demokráciát, az átláthatóságot helyezzük előtérbe, és nem pedig a komitológia jegyében a különböző lépéseket, cselekvéseket. A parlament többsége pedig júliusban azt kérte a bizottságtól, hogy vizsgálja felül a saját változatát, mégpedig azt, hogy hogyan dobják piacra a GMO-kat. Ezek a kifogások továbbra is fenn vannak. Az Európai Parlament nem fogja ezt elfogadni mindaddig, amíg a bizottság nem javasol új keretet a GMO-k importját illetően. Ezért a szocialisták, demokraták, a zöldek, a GUE és az FDP öt kifogással él, és kedves kollégák, Guillaume Balász kollégánk azt kéri, hogy ezt az öt kifogást támogassák, ezen termékek esetében, hiszen ez érinti a gazdákat, a biodiverzitásukat és minket is, fogyasztókat. Az európaiaknak már nem lehet többé akkor bizonyítani azt, hogy hatékonyan védjük mi őket a közegészségügyi kockázatokkal szemben. Köszönöm, és most Evi kisasszonyé a szól. Köszönöm, elnök úr. A kollégák már világosan elmondták, hogy miről van szó, és én támogatom a kifogásokat. Most pedig Beletúré a szó. Köszönöm, elnök úr, jó estét kívánok, kedves kollégák! Néhány kollégával ellentétben még mindig az EFSA tudományos véleményében, tanácsában bízunk, és az EFSA-ban, ami a kifogásokat illeti, amelyekről ma szó van, az EFSA kedvező véleményt adott, bár nem mindegyik aspektusról 20, majd 30 méter távolságról van szó, erről végtelen vitákat lehet folytatni. De mi a GMO kukoricát, kukorica szemeket és a gyapotot illeti, és ezek piacra dobását, és azt, hogy hogyan tudjuk a, a, ezen vetőmagok esetében a kitettséget elkerülni, az EPSZA véleményét figyelembe kell venni. Emellett szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a ház, ennek a háznak a nagy többsége a GMO moratórium ellen szavazott úgy ítéljük meg, hogy a kifogással meg tudjuk kerülni ezeket a határozatokat. Kedves kollégák, ami a kifogást illeti, szeretnék emlékeztetni arra, hogy hogyan is kell alkalmazni egy kifogást. Hogyha a bizottság túlép a mandátumán, vagy hogyha nem veszik figyelembe a tudományos bizonyítékokat, akkor lehet kifogással élni, és mivel itt nincsen erről szó, mi ellene fogunk szavazni. Köszönöm, Demis maker úr. Teljes mértékben csatlakozom Ivo Belethez nem első, és valószínűleg nem utolsó alkalommal folytatjuk le itt ezt a vitát. De ez a vita túlmutat az egyéni engedélyezett GMO növényeken. A jelenlegi GMO-kra vonatkozó jogszabályi keretekkel nincs összhangban ez a javaslat, hiszen létezik egy de facto, de facto moratórium, és még két ok miatt sem tudom támogatni a kifogásokat. Az Európai Bizottság véleményem szerint nem lépte lépte túl a mandátumát a végrehajtási jogi aktusokkal kapcsolatban, mert hogyha nem születik meg a minősített többség a tagállamok között, akkor a bizottság az EFSA szakvéleménye alapján hozhat végrehajtási jogszabály. Egy kicsit Jánusz arcú és hipokrita ez a fellépés most, hiszen minden EU tagállam importál olyan harmadik országból szóját, ami masszívan GM GMO szennyezet. És az EFSA kockázat értékelése kulcsfontosságú szerepet játszik. Véleményem szerint tudományosan megalapozott evidence-based az EFSA szakvéleménye. Egyébként a biotechnológia egy nagyon fontos ágazat innovat, az innováció szempontjából saját régiómban, Flandriában és a Genti Egyetemen is nagyon komoly biotechnológiai kutatások folynak. Európa vezető szerepet kell, hogy kapjon ebben a kutatásban és az innovációban. Persze mindig fontos, hogy különbséget tegyünk a GMO, a gén technológia és annak az alkalmazása között. A GMO-k esetleges alkalmazása mindig az agrárpolitikába integrált, ahol figyelembe veszük a biológiai sokszínűséget, és fontos, hogy nem vegyi alternatívákat is alkalmazzanak e- egyre elterjedtebben a peszticidek helyett. Uh, nem tudom, hogy szeretne még valaki hozzászólni a képviselők közül. Ha nem, jó, akkor. Az Európai Bizottságot kérdezem, hogy szeretnének-e hozzászólni. Santa, Santa Brueski van itt, megadom a szót, tessék. Jó estét kívánok, kedves képviselők! Nagy figyelemmel figye- hallgattam a vitát, és természetesen köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok a három javaslata kapcsolatban. A gyapot, takarmány, a kukorica, illetve a egyéb termékekkel kapcsolatban. A jogszabályokat szorosan figyel, egyetemen figyelmen, figyelemmel kísértük, és az EFSA véleményét is megkaptuk. Ami a termesztést illeti, az EFSA hat, számos aktualizálást küldött, a hatot a kukoricával kapcsolatban, hármat az 1 10 kapcsolatban, illetve a MON 810-zel kapcsolatban is. Ez az új tudományos információkat tartalmazza. A tagállamoknak lehetőségük van a kockázat elemzéssel kapcsolatban véleményt nyilvánítani, megjegyzéseket fűzni ehhez. Az EFSA is megtette, megkapta ezeket, illetve a közvélemény is kommentálhatja ezeket. Ez, ebben az EFSA nem talált semmi újat. Ez alapján az Európai Bizottság azt javasolta a tagállamoknak, hogy a gyapotot, illetve a kukoricát engedélyezzék, illetve azt javasoltuk a a tagállamoknak, hogy a vetőmagot is engedélyezzék ennek a termesztését, a 19 eh, tagállam pedig eh, optátot választott. Azt gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a tagállamok részéről az elutasítás nagy részben politikai okokra vezethető vissza, és a közvéleményre vezethető vissza és nagyon kevés nagyon kevés tudományos érvet vezetek elő a tagállamok, ezek hosszú, és ez az EFSA érveit nem ássa alá, amelyek hosszú távú takarmányozáson és hosszú távú folyamatok elemzésen alapul. A tagállamok tehát továbbra is politikai ellenvetéssel élnek. Egyértelmű, hogy meg kell hallgatni a herbicid glifoszáttal kapcsolatos ellenvetéseket is, ez egy olyan gyapot, amely importált, nem Európában termesztett, és a glifoszát engedélyezése és a maximális maradványértékek meghatározása egy specifikus, a pesticidekre vonatkozó jogszabályban van benne, ezért nem kell külön még a gémódosított szervezetekre egy jogszabályt elfogadni, mert minden importált takarmányra vonatkozik, vagy élelmiszerre is vonatkozik az, hogy a maximális maradványértékeket tiszteletben kell tartani. Természetesen tudjuk, hogy 2017-ig tart a glifoszát engedélyezése, de ez nem specifikusan vonatkozik erre a takarmányra, illetve termékre. Ami a GM Food Feed javaslatot illeti, egyes képviselők a demokrácia hiányára hívták fel a figyelmet. Mi el, azért mi elutasítottuk a javaslatot, még pedig azért, mert úgy gondoltuk, hogy az Európai Bizottság úgy gondolta, hogy ez a jó döntés. A szubszidiaritást figyelembe kell venni. Én még mindig szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság a, továbbra is figyelemmel kíséri a vitát az első olvasatban a tanácsban. Emellett volt még egy megjegyzés a távolságokkal kapcsolatban, és elemeztük nagy figyelemmel, és komoly elemzést folytattunk tehát az izolációs távolságok kapcsolatban az EFSA véleményét, illetően 2015-ben az EFSA a kitettség szenárióját készítette el, és egy nagyon extenzív tanulmányra hivatkoztak, ez külső tényezőket is figyelembe vett, a kitettség, az eső, csapadék, aztán a, a pollen élet tartama, milyen sebességgel változtat helyet. Az EFSA megvizsgálta eh, ezt a eh, tanulmányt, és mint kockázatmenedzsmentért felelős eh, intézmény egy holisztikus megközelítést választottunk, ami a kitettséget illetően, a mortalitást illetően pedig 0,5% alatt, ami pedig a hosszú célú organizmusokat illeti ötször magasabb értéket választottunk. Nincsen nincs, nem is létezik olyan faj, amely ennyire érzékeny, mint ahogy ezt mi alapul vettük az elemzésünk során, és még ennél is ötször érzékenyebb fajt vettünk alapul. Ami Spanyolországban vagy Franciaországban E, ez, ezen kukoricafajtának a meglétét illeti, e, megvizsgáltuk, illetve információt kértünk a cégektől, e, és az EFSA-t arra kértük, hogy ezt elemezzék. A technikai elemzés, amelyet éppen most tettek közzé, azt mutatja, hogy a TEO szinte jelenléte nagyon alacsony szintű, és megtették a megfelelő ö, intézkedéseket, amelyek, en, amelyek ennek eradikálására ö, cél, ö, szükségesek. Függetlenül attól, hogy hagyományos kukorica területről van szó, vagy a, vagy génmódosítottról van szó, a teoszinté az, egy, az, az a, a gazdáknak az ellenfele, ellensége, és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ezt ö, kiírtsák. A javaslat tervezett októberben kerül vitára, nem lesz szavazás erről, csak vita a tagállamokkal. Hogyha megengedik, akkor ennyiben hagynám az alapján, amit itt hallottam, ami a szabályokat illeti, ezeket tiszteletben tartottuk, a jogszabályalkotásra vonatkozó szabályokat, a javaslatok megfelelnek a GMO jogszabályalkotással, illetve az élelmiszerekre vonatkozó komitológiai jogszabályalkotással. Az Európai Bizottságnak van oka arra, hogy visszavonja ezeket a javaslatokat. Ezek megfelelnek minden eljárási szabálynak, a, a jogalkotók által meghatározott jogszabályoknak. Mindemellett nem kívánjuk a a hatalm, nem kívánunk túllépni a jogköreinken. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm. Most lezárhatjuk a vitát. Emlékeztetnem kell arra, hogy néhány percen belül szavazunk a szakbizottságunkban, és a plenárison ha elfogadjuk ezt a szöveget, akkor az első októberi plenárison lesz erről szavazás. Most pedig áttérhetünk a szavazásra, és a 9-es pont a Párizsi Egyezmény ratifikálása, erről fogunk először szavazni. Kérem, hogy vegyék magukhoz a szavazókártyájukat. Tehát 9-es napi rendi pont. Ha mindenki készen áll, akkor megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mellette. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-en mellette, 3-an ellene, senki sem tartózkodott. Köszönöm a kollégáknak ezt az erőteljes támogatást, és hogyha holnap a plenáris ezt megerősíti, akkor a ratifikálás az EU részéről hozzájárul ahhoz, hogy az 55%-os emissziós küszöböt elérjük, kibocsátási küszöböt, és életbe lépjen ez a megállapodás. Holnap szavazunk erről. Most pedig tízes napi rendi pont következik kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján a gén technológiával módosított BT11-es kukorica szemek termesztése. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva? Elfogadva. Most a 11-es pontra térünk át, kifogás a géntechnológiában módosító 1507-es kukoricaszemek termesztése, stb. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es pont kifogás, GM MON 810-es esetében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tizenhármas pont, kifogás, MON 810, kukoricából ki. Nem. Ez már a gyapotra vonatkozik. 281. Megnyitom a szavazást. Tizennégyes napi rendi pont. Lezárom a szavazást. Now we have to vote, uh... Most pedig GMO mo 810 kukoricába készült termékek forgalomba hozatala 13-as napi rendi pont, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyéb kérdések nincsenek, a következő ülés pedig október 12-én és 13-án lesz. Köszönöm, és kellemes vacsorázást kívánok.